előállni, és a cseh állampolgároknak ugyanazokat a jogokat kell biztosítani, tehát hogy vízumentesen utazhassanak Kanadába, mint minden más EU állampolgárnak. A második nyilatkozat március 11-e, második alkalommal különleges napot fogunk megünnepelni négy nap múlva pénteken, 2004-ben bomba merényletet követtek el, több száz ember életét kiotva Madridban. Hasonló ö, esemény következett be hat hónappal később, 20 valahány ember halt meg. A terrorizmus a demokrácia éleni támadás, a terrorizmus nem indokolható semmivel, de nincs olyan terrorista, aki az európai értékeket gyengíthetné, és az európai demokrácia szellemének értékét, vagy szellemiségét lábbal tiporhatna. A harmadik közlemény nagy aggodalommal állapítottuk, meg illetve hallottuk, hogy Tajvánban vég, kinyvégeztek öt embert pénteken. A halálbüntetés végrehajtása 2006 óta alapvetően